Dear colleague, take your place. Please take your seat. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Elnézést kérünk mindenkitől, nagyon tele volt a koordinátorok napirendje, nagyon-nagyon sűrű volt ez a napirendünk, és ezért késlekedtünk egy kicsit. Mindenkitől elnézést kérek még egyszer, ugye 5 óra 30 től pedig a külügyi bizottsággal fogunk együtt ülésezni, és hát ezért még jobban szorít bennünket az, bennünket az idő. Most akkor gyorsan egy-két dologról hadd számoljak be. Szeretnék először is mindenkitől kérni, mindenkitől kérni szeretném, hogy fogadjuk el a napi rendünket. És fogadjunk el munkamódszert arra vonatkozóan, hogy amikor nincs elég idő, akkor az előadó után beszélnek az árnyék előadók, és hogyha van idő, akkor szólnak a többiek, csak így tudjuk betartani az időnket, és tiszteletben tartani mindenkinek a feladatát. Nos, tehát akkor, ha elfogadtuk a napi rendünket, akkor ö, elfogadjuk, remélem, a jegyzőkönyveket is, akkor a jegyzőkönyvek is elfogadottnak veszem. Francia, német, dán, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bulgár és román nyelven angolul, németül is természetesen. Elérhető tehát minden ezeken a nyelveken a tolmácsolás, és az interneten is követhető az ülés. Az ötös napi rendi pontunk következik, de elnézést kérek, mert valaki a napirendel kapcsolatban szeretne szólni. a kolléga, arra kérném, hogy nagyon gyorsan legyen szíves, csak egy percre szorítkozzon. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητή Πρόεδρε, έχω θίξει και το θέμα και άλλη Tisztelt elnök asszony, erről, amit most szeretnék mondani, arról már korábban is szóltam. Szeretném, hogyha külön vitát tartanánk szakbizottságunkban arról a tényről, hogy a második világháború idején a harmadik birodalom Görögországtól egy sor műemléket elorozott. Szeretném, hogyha erről külön vitát tartanánk. Kedves kolléga, hát ma tényleg rengeteg a nehézség. Az iraki és szíriai problémákról tud a kulturális örökség megsemmisülésével kapcsolatban, és így tovább. Én azt javaslom, hogy beszéljük ezt meg a koordinátorokkal, és akkor keressünk lehetőséget arra, hogy ezt az eszmecserét fel tudjuk tűzni a napirendre. Én akkor vállalom, hogy a koordinátoroktól megkérdezem ezt, meglátjuk, hogy milyen konkrét téma javaslat alatt, és milyen módon tudjuk ezt megszervezni, hogy a parlament hogyan tud akkor reagálni most akkor rögtön meg is adnám Diakonó kollégának a szót, mert ugye a jelentéstervezetről fogunk eszmét cserélni. A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé ennek a jelentéstervezetnek a címe, és mindenki tudja, hogy ma a jelentéstervezet megvitatása zajlik, és a módosító indítványokat március 30-án 12 óráig lehet benyújtani, a szavazás a szakbizottságban pedig, szakbizottságban pedig június 16-án lesz, most eb- ezen az ülésen azt hiszem, hogy 5 perc áll a rendelkezésünkre arra, hogy erről beszéljünk. Egyébként nem tudjuk a napi rendünket teljesíteni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés teljes szövege már egy ideje elérhető nyilvánossá vált, és annak érdekében, hogy némi időspor, spor, időt spóroljak, csak a jelentés legfontosabb vonásairól fogok beszélni. Két fontos kérdés jelenik meg benne. Az egyik a kulturális örökséggel kapcsolatos kormánypolitikák, a másik pedig a legfontosabb problémákra megtalálható megoldás, mégpedig azokra a problémákra, amelyek a nyilvános meghallgatás és az érdekeltekkel való konzultáció során felmerültek. Először is azt kérjük, hogy integrált megközelítést alkalmazzanak, és biztosítsák, hogy az együttműködés a különböző területek között jobb legyen, a kulturális örökséggel foglalkozó különböző területek között. Ugyanis most már elég sok különböző főigazgatóság dolgozik ezen az ügyön, kiegészítik egymás munkáját, és ezért nagyon fontos, hogy az ő tevékenységüket jobban koordinálják. Tehát a bizottság főigazgatóságain belül folytott, folytó, folyó munka koordinációját kérjük először is. Másodszorban az kulturális örökség európai évét javasoljuk, mégpedig úgy, hogy emögött álljon megfelelő költségvetés is. Hogyha ezt meg tudjuk szervezni, az igen pozitívan tudja befolyásolni ezt az ügyet. De természetesen ehhez meg kell, megfelelő költségvetést kell biztosítani, és a tevékenységeket, rendezvényeket maguknak a tagállamoknak kell megszervezniük és támogatniuk a, meg, a lehetséges kedvezményezetteket megfelelőképpen kell tájékoztatni arról, hogy a kulturális örökség védelmét milyen forrásokból tudják finanszírozni. Jelenleg több ilyen program is van, minden ezekkel kapcsolatos információ nyilvános, de nagyon sokféle különböző weboldalon találhatók ezek az információk, nem mindig vannak lefordítva minden tagország nyelvére, jó lenne, hogyha a kedvezményezettek, vagy lehetséges kedvezményezettek ö, részére könnyebb hozzáférést jut, ö, biztosítanánk ezekhez az információkhoz. Ezzel kapcsolatban konkrét problémák is merültek föl, és e- ezzel kapcsolatban mi konkrét megoldásokat javaslunk például az információval kapcsolatban és a finanszírozással kapcsolatban egy egységes portált, európai portált javaslunk, amely összegyűjtené az összes kulturális örökség védelmével kapcsolatos programot. Ezek három fő szekcióra bomlanának, a jó gyakorlatok megosztása, a finanszírozás, és ezzel kapcsolatban a megfelelő linkek. Aztán szerepelnének itt a hírek, illetve azok, az, azok a rendezvények, azok a fellépések, amelyek a kulturális örökség védelmével kapcsolatban megtalálhatók. Aztán szeretnénk elérni, hogy a felújítási projektek minősége magasabb legyen, illetve hogy legyen egy olyan megfelelő ellenőrző mechanizmus, amely megelőzi azt, hogy a rosszul kivitelezett felújítás miatt megsemmisüljenek a műemlékek ezt a nemzeti szinten elfogadott, illetve a nemzetközi szinten elfogadott velencei megállapodás értelmében kell kialakítani, amely szintén az európai kulturális örökség védelméről szól. Felszólítjuk a bizottságot arra is, hogy gondolja át, hogy az 5 milliós plafon, amely a kis kisméretű kulturális projektekre vonatkozik, vajon megfelelő-e, és hogy tükrözi-e a valódi költségeket. Szeretnénk az alternatív kormányzás, kormányzási módszerekről is szólni. Leg, jogi eszközöket kell ezzel kapcsolatban kialakítani, annak érdekében, hogy a helyi közösségeket jobban be tudjuk vonni a kulturális örökség védelmébe, illetve erősítésébe. Itt felmerülhetnek a helyi közösségek kezdeményezései, vannak példák a PPP együttműködése is, de nincs minden tagállamban meg a jogi eszközök megfelelő eszköztára ezeknek a megvalósítására. A kulturális örökség gazdasági potenciája is fontos, hiszen képes jó minőségű, hosszú távon is fenntartható munkahelyeket biztosítani, és ezzel kapcsolatban fontos a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség célzása, illetve az, hogy hidat tudjunk verni az oktatás és a munkaerőpiac között, mégpedig olyan módon, hogy gyakornoki állásokat létesítünk ezen a területen. A kulturális örökségnek a Juncker beruházási tervben is nagyobb részt kellene kapnia. A tagállamokat arra kérjük, hogy stratégiai projekteket készítsenek el ezen a területen, mégpedig helyi szinten és regionális szinten, annak érdekében, hogy a helyen, helyileg megtalálható potenciált kihasználják és a kulturális örökséggel kapcsolatos statisztikai adatokat is javítani kell. A jelentés végül aláhúzza, hogy milyen lehetőségek vannak a kulturális örökség terén, Többek között itt szerepel a mobilitási programok kérdése, a kulturális örökséggel foglalkozók mobilitását ösztönözni kell. Azon kívül a kulturális örökség digitalizálása is jó lehetőséget ad például kutatásban vagy, vagy fejlesztésben megteremtett munkahelyekre ezen kívül a kulturális és kreatív ágazatokban is sok munkahelyet tudunk teremteni a kulturális örökség tárgyában. Ezek voltak a legfontosabb javaslatok, és ezekre szerettem volna most csak jelenleg szorítkozni. Nagyon szívesen meghallgatom mindenki véleményét, javaslatát, hiszen majd csak a folyamat legvégén lesz teljes a jelentés. Elnök asszony, köszönöm a szót, remélem, hogy ez így jó volt. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók kapják meg az első lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is ö, igyekszem a lényegre kitérni. Az előadónak először is gratulál, gratulálok, teljes ez a jelentés. Nagyon jelentős munkát végzett az előadó és több javaslatot, amelyet mi már más alkalmakkor megtettünk, beépítette. Nagyon jók azok a koncepciók, amiket kidolgozott, a szocialista frakció is támogatja ezeket, a kultúra gyakorlatilag nagyon fontos, a kulturális örökség védelme az azt is jelenti, hogy a saját történelmünket, a saját identitásunkat, és a, a kortás létünket is, illetve azt a jövőt, amit építeni kívánunk, védjük. Tehát ez az integrált, horisztikus megközelítés kiváló, és az előadó is nagyon helyesen javasolta ezt. Úgyhogy nagyban pozitívnak találjuk ezt a jelentést, és osztjuk a tartalmát, a részvételt támogatjuk, a megosztott felelősséget, a kulturális örökségért, és ki meg kívánjuk erősíteni a helyi, a regionális, a nemzeti és az európai szint között a kapcsolatot, azt, hogy a civil társadalom részt vegyen ebben a munkában, hogy partnerséget építsünk ki a magán és a közféra között, ez mind-mind támogatandó, azt is támogatjuk, hogy legyen a kulturális örökségnek európai éve, és engedjék meg, hogy itt kihangsúlyozzam, hogy az biztos, hogy nagyon fontos, hogy a következő költségvetési eljárásban az Európai Parlament, tehát gyakorlatilag ugye mi társjogalkotók vagyunk a tanácssal, hogy mi koherensen, következetesen támogassuk a bizottságnak ezt a lépését, mert ők ugye javaslatot kívánnak tenni, és ehhez megfelelő költségvetésre is szükség van. Még az is fontos, hogy valóban megszülessen ez a portál, ez az egységes portál, amely a kulturális örökséggel foglalkozik. Ugye rengeteg különböző finanszírozási program létezik, ezek támogassák tehát, és mondom az előadónak, hogy esetleg azt el lehetne kerülni, hogy az apró részletekbe bocsátkozunk, tehát mondjuk az oldalra vonatkozó apró részletekbe, de hát ezek tényleg csak ilyen aprócska megjegyzések tulajdonképpen a kreatív gondolatok is ide tartoznak, az előadó egyébként utalt erre, tehát termékek, szolgáltatások, folyamatok, amelyek mind-mind innovatívak, ezzel egy folyamatot támogatunk, amelynek nagy hatása van egyébként a környezetvédelmi értékek megvédésére is megfelelő egyensúlyt találjunk, a kulturális turizmus bővülése, illetve ezeknek a örökségeknek, hagyományoknak a védelme között. És egy kicsit konkrétabban mondom az előadónak, hogy a kulturális örökség, illetve az innováció, a kutatás és munkahelyteremtés, ez a két kérdés, ez, ennek az összekapcsolával kapcsolatban vannak kétségeink, aztán ugye a tagállamok szerepe, hogy ők garantálják, hogy megfelelő ellenőrzés legyen, és ahogy megkérik ugye a nemzetközi egyezmények, hát nem tudom, hogy hogyan garantáljuk ezt a ezt az ellenőrzést, tehát hogy a tagállamok hogyan tudják a, a helyreállítási munkához kapcsolódó ösztönzőket ellenőrizni talán lehetne valami fajta normatív általános keretet teremteni, és ide lehetne a helyreállítás, a restaurálás és egyéb témákat beépíteni. Én ezeket a témákat tartom fontosnak, és nagyon integratív a jelentés. Elnök asszony, hogyha megengedik, akkor csak és kizárólag az árnyék előadóknak adnék szót, mert attól félek, hogy egész egyszerűen nem tudjuk befejezni a munkánkat. A néppárt árnyék előadója következik. Csekadatelú. A... Köszönöm szépen. Anyanyelvemen fogok szólni. A parlament jelentése, amelyet Diakonó kolléga mutatott be, számos fontos elképzelést mutat be a kulturális örökséggel kapcsolatban. Meg szeretném említeni azt, hogy mit tartok fontosnak ebből a jelentésből kihangsúlyozni, és természetesen néhány kiegészítést is tenni. Nagyra értékelem diakonú kolléga javaslatát, és az immateriális örökség, a szakmánk, a különböző mesterségek, az élő kultúra nagyon fontos. A bizottság jelentése, amelyet bemutattak, nem tartalmaz megfelelő hangsúlyt az élő kultúrára. Ezen kívül kiemelném az interkultúrás párbeszéd fontosságát, nagyon fontos a csere, az információ csere különböző kultúrákkal kapcsolatban, amely ennek szerves részét képviseli. Volt egy meghallgatásunk is ebben a témában, tehát az interkulturális párbeszéd szintén nagyon fontos eszköz az extremizmus radikalizáció elleni küzdelemben, Európán belül és kívül is. Tehát ez egy nagyon fontos téma, és azt kérném a bizottságtól, hogy rendszeresen mutasson be egy jelentést a materiális örökségről, a különböző ajánlásokkal, kultúra témájában. Ebben a jelentésben a jelentéstevő néhány ellenőrzési mechanizmust is bemutat, amelyeket fontos volna javítani, különösen a hiteleknél. Hogyha továbbra is beszélünk a kulturális örökségről, az európai kulturális örökségről, akkor fontos ezt leírnunk és illetve azzal mutatnunk, hogy milyen állapotban van a kulturális örökség. Azt gondolom is, hogy az európai kulturális örökség leírása nincsen benne ebben a bizottsági javaslatban, és az Európai Bizottság feladatának látom azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Módosítót fogok benyújtani ebben a témában. Egy ilyen típusú javaslat azt is jelzi, hogy nagyon fontos megfelelő mutatókat kidolgozni. Hogyha azt mondjuk, hogy a kulturális örökség az Európai Unióban bizonyos állapotban van, akkor konkrét mutatók alapján kell ezt leírnunk, ezt az állapotot leírnunk. És ezek a közös módosítók nem kerültek definiálása európai szinten. Logikus lépés az, hogy az európai Parlament megszólítja a bizottságot ebben a kérdésben, illetve hogy bizonyos intézkedésekre javaslatot fog tenni, illetve kéréseket intéz a bizottsághoz. Van egy további javaslatom, amely a digitalizációra vonatkozik. Nagyon fontos egy olyan uh, portált létrehozni, amelyen szerepelnek azok az információk, amelyek az európai hitelekhez való hozzáférésről tájékoztatnak. Az UNESCO szintjén létezik az úgynevezett Memory of the World eszköz, amely szintén nagyon fontos. Jó lenne, hogyha az Európai Unió szintén létrehozhatna valami olyasmit, amelynek a neve nem Memory of the World, hanem Memory of Europe hiszen itt olyan kulturális örökségről van szó, amelyeket a tagországok erre a portára elhelyezhetnének, mindezt feltüntetetnék a portálon, amit értékesnek tartanak, illetve az európai kulturális történelmi örökség címkéről is beszélhetnénk, European Heritage History Label, eszközről, amely megvalósulása zajlik, tehát nagyon fontos ezeket a kéréseket az Európai Bizottsághoz intézni, hiszen az Európai Bizottság szerepe a koordináció, és nagyon fontos az európai kulturális örökségről beszélni, hiszen ez nagyon komplex mert remélem nem voltam túlságosan hosszú. Kollégák! Köszönöm szépen, Lideszki kolléga következik. De mówił po polsku, jeżeli Państwo pozwolą. Köszönöm szépen, lengyelül fogok szólni, ha megengedik. Amikor ezt a nagyon érdekes jelentést olvastam, és ezért köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, akkor bizonyos eh, gondolataim támadtak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volna kérést intézni a bizottsághoz, a finanszírozási plafont 5-10 millió euróra kéne növelni, illetve vannak az önjavaslatával kapcsolatban szintén aggájaink a European Cultural Heritage témájában. Következő a kérdésünk. Az Európai Kulturális Örökség éve miről szólna, mit ünnepelnénk, illetve mi volna a különbség a hasonló projektekkel összevetve? Vannak általános jellegű megjegyzéseim is a digitalizációról hallottunk eddig, és hangsúlyozni szeretném a hozzáférés kérdését. Én akadémikus vagyok, a digitális technológiák, a távhozzáférés nem tudják mindig felváltani, minden esetben felváltani a anonimus módszereket, a fejlett technológiák az interneten nem teszik lehetővé az élőszerű kapcsolatot, És van még egy dolog, ami hiányzik a véleményből, ez pedig a vallási örökség szerepe. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a jelentésben a kisebbségek kulturális örökségére, a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek örökségére utalni, azt gondolom, hogy a bevándorlók kultúráját is megóvnunk, mindazokét, akik Európába érkeznek. Az európaiak sokat beszélnek a mobilitásról, a mobilitás rendkívül fontos el. de azt gondolom, hogy ebbe bele kell, hogy tartozzon a kulturális örökség védelme és a kisebbségek esetében, akik Európában élnek. Ezen kívül el szeretném mondani azt, hogy van egy másik megközelítés is. A gazdasági jelentőségéről hallottunk a kulturális örökségnek, illetve a jelentéstevő hangsúlyozta a gazdasági aspektust. Én azonban úgy érzem, hogy mindez nem szabad, hogy pusztán elméleti jellegű, elméleti jellegű megközelítés legyen, tehát fontos azokra is gondolnunk, akik ezt az örökséget használják. Tehát itt nem pusztán turisztikai célokról, látnivalókról, látványosokról van szó. például Krakóban nagyon fontos a turisztika, de felmerül benne a kérdés, hogy ezek a turisták vajon milyen mértékben nyitottak a kulturális lehetőségekre. Azt gondolom, hogy sok pénzt kell fordítanunk a kulturális örökség promotálására, nem pusztán az infrastruktúra modernizálására. Azt gondolom, hogy ezeket a projekteket jobban kell felügyelni, hiszen mindig van egy-egy ügy, amely a felügyelet kérdéséhez kapcsolódik, vannak csaláshoz kapcsolódó tényezők, végezetül pedig kitérnék a centralizált megközelítésre. Azt gondolom, hogy az önök jelentésében nagyon fontos lenne megemlíteni azt, hogy a kultúrát nem biztos, hogy központosított módon lehet a legjobb módon menedzselni. hiszen ez félrevezetheti, félrevezethető lehet, a lengyelekre, az olaszokra, minden nemzetre kell bízni azt, hogy ezt a kultúrás örökséget promotálja, Európának segítő szerepe lehet, de nem kéne ennyire a központi menedzsmentet, a központi felügyeletet, monitoringot erősíteni ezen a téren hiszen eh, akik ezt gondolják, úgy érezhetik, hogy eh, úgymond a kultúrát eh, ellenőrzésük alatt tarthatják. Köszönöm. Jó rá. Köszönöm szépen. Most Maragá kolléga következik, parancsoljon, és utána pedig Adino Alfi kolléga. Jó napot kívánok, elnök asszony, és köszönöm a szót. Először is szeretném Diákon úrnak megköszönni ezt a jelentést, nagyon világos, nagyon részletekre menő, meghatározó jelentés, és nagyon világosan ki, je, ki felrezolja azt az utat, amin el kell indulnunk. Nagyon ösztönző jellegű ez az egész, hiszen látjuk, hogy milyen lehetséges módokon tudjuk növelni az ambícióinkat Tiszteletben tartom az előttem szólók véleményét természetesen, és és a saját munkánk intenzív, intenzívebbé tételén kívül, és azon kívül, hogy ösztönözzük a régiók és az országok munkáját, és azon kívül, hogy a finanszírozásra gondoljunk, még az is nagyon fontos feladatunk, hogy egyáltalán az európai kultúra koncepcióját kialakítsuk. Hiszen itt a kézzelfogható, illetve az immateriális javak olyan összességét látjuk, amelyek európai jellegű javak, és itt nem helyettesítésről vagy központosításról van szó, nem ilyen igényekről, hanem egyszerűen meg kell csak erősíteni, ami már amúgy is létezik, és ami közös bennünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a támogatási programokon túlmenően kell, hogy legyen egy közös európai szintű kulturális politikája. Természetesen támogatni kell a tagállamok munkáját különböző módokon, de kell, hogy legyen egy saját kialakított politikánk ezen a területen ennek része lenne az is, hogy néhány, hogy megakadályozzuk azt, hogy bizonyos régiók az, a, a kulturális örökség gazdasága, sűrűsége miatt egyszerűen gazdaságilag tönkre menjenek abba, hogy megpróbálják mindezt megőrizni. És igen, nagy nehézségekkel küzdenek amiatt, hogy meg kell szervezniük ezt a feladatot. Ezt európai szinten kellene támogatni. Én támogatom azt az ötletet, hogy a kisebb méretű infrastruktúrákkal kapcsolatos támogatás 5, millió, 5 millióról 10 millióra emeljük. Mi úgy gondoljuk, hogy ez ilyen kezdeményezésnek lenne értelme. Szeretnék még megemlíteni néhány olyan témát, amit véleményünk személy szerint be vehetnénk a jelentésbe, illetve bizottság felé intézett kérdésé alakítanánk, amely az integrált kulturális örökségre vonatkozna. Úgy gondolom, hogy az európai érdeklődésre számot tartó kulturális javak koncepcióját meg kéne erősítenünk. Van egy ilyen fogalom, egy ilyen koncepció, de arra lenne szükség, hogy alakítsunk egy katalógust, amely tartalmazza ezeket az európai érdekű javakat, és ezzel kapcsolatban egy feltételrendszert is kialakíthatnánk arra nézve, hogy mi tartozhatna ide. Aztán még az immateriális örökségre vonatkozóan közös a történelmünk. Kutatunk, dolgozunk, programokat alakítunk ki, amelyek mind az európai népek közös történelmére vonatkoznak, ezzel foglalkoznak, és az ezzel kapcsolatos problémákat érinti. Másik fontos kérdés a nyelvek kérdése be kell ruháznunk abba is, hogy a nyelveket megőrizzük, és hogy a nyelvek közötti kommunikációt is megőrizzük, hiszen ezek az európai sokszínűség fontos részei. Harmadik, az európai városok. Európa városai nagyon sokkal járultak ahhoz hozzá, hogy létezzen egy ilyen fogalom, hogy Európa az évszázadok során ez így alakult, hogy Európa nem csak az országokból áll, a régiókból áll, hanem igen nagy részben abból, amit a városok adtak hozzá. És ez olyan dolog, amely a jelentésben is egy kicsit jobban kidomborodhatna. Szükség van arra, hogy olyan képzési programokat indítsunk el, amelyek a kulturális örökséggel foglalkozó szakértők részére lennének átgondolva. Végül pedig Európa felelős olyan ők európai jellegű kulturális örökségeiért is, amelyek nem Európa területén találhatók. Ezt a felelősséget először el kell fogadnunk, másodszor pedig lehetőségként kell felhasználnunk arra, hogy más országokkal kapcsolatokat építsünk ki, hiszen nem állhatunk meg ott, hogy egyszerűen adminisztráljuk a gyarmati múltunk alatt kialakított európai örökséget, hanem fejleszteni kell az ottani, az, az ott országokkal kialakított kapcsolatunkat, és esetleg vissza is kell kérni néhányat, néhányat az ottani örökségből. Köszönöm, Adinolfi kolléga következik. Rövid leszek, mert tudom, hogy kevés az idő akkor is, hogyha nagyon érdekes ez az eszmecsere a kollégákkal. Én a figyelmet két dologra szerettem volna felhívni. Az egyik az, amit ugye mond a kolléga, hogy nem csak munkahelyteremtési lehetőségként tekinthetünk a kulturális örökségre. Tehát nyilván idegenforgalmi célpontok ezek, de hogyha csak ezt a megközelítést követjük, az nagyon veszélyessé válik. Tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy az állampolgárok tudatosságát is lehet erősíteni. Tehát tulajdonképpen az oktatási rendszereknek a szerepe fontos. Az iskolákban például, amikor ott vannak a fiatal diákok, ezt a figyelmet, ezt a tudatosságot ültessék el bennük. Tehát, hogy mondjuk a, a felsőbb iskolákban már ez elveszik. A kulturális örökség legyen része a tananyagban hogy ne csak úgy gondoljunk a kulturális örökségre, amelyből idegenforgalmi bevételünk származik, hanem valami olyan örökséghez, ami fontos számunkra, amit megőrzünk, mert a következő generációknak továbbadjuk. Aztán, hogyha gond van a finanszírozással, hát mindenki, aki fizetett bárhol, mondjuk múzeumban, vagy régészeknek, és így tovább, tudja, hogy nincs elég pénz sem a helyreállításra, sem a megőrzésre, sem a az állag megóvásra, ugye mindenki tudja, hogy a régészeket is gyakorlatilag egyedül hagyjuk, magukra vannak hagyva, és ezek az emlékművek sokszor vandálok munkájának a nyomát viselik magukon, van, hogy lopnak, belőlük, és így tovább. Tehát gyakorlatilag így elveszítjük a kulturális örökség elemeit, és ezt sem engedhetjük meg. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden összefoglalta a kolléganő. Itt van a bizottság, Zampieri kolléga. Kérdezem, hogy kíván-e valamit mondani, vagy sem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen az ülésen. Váltek Zampieri vagyok, és az, el, és az kulturális örökség egységnek vezetője vagyok. Diákon úr munkáját mi is nagyra becsüljük, teljes támogatásunkat élvezi. A, arra szólítanak föl, hogy a különböző szolgálatok között jobb legyen az együttműködés. Számunkra is fontos ez a kérdés, sőt gyakorlatilag ez a lényege, az eredményességünk záloga. Nemrég egy európai örökségről szóló jelentést adtunk ki, amely azt szeretné meghatározni, hogy a Horizont 2020-as program következő szakasza hogy fog majd működni a kulturális örökség területén. Hoztam két példányt is, az elnök asszonynak át fogom ezeket adni, és a jelentéstevőnek is. Azok a területek, amelyekbe azt javasoljuk, hogy be kell fektetni, pontosan azok, amelyek itt is megemlítésre kerültek a kulturális területen belül, a városok kérdése, stb. az, hogy olyan finanszi, finanszírozási és üzleti modelleket kell megtalálni, amelyek jobban működnek a kulturális örökségre vonatkozó feladatoknál. Van egy sor intézkedés is, amelyet a kulturális örökség támogatására hoztunk. Volt tavaly egy kommuniké, amely azt is tartalmazta, hogy a bizottságon a főigazgatóságokon átnyúló jelleget, tehát minden intézkedés elérhető legyen. Egy kulturális örökséggel kapcsolatos portál tulajdonképpen már is működik, egy olyan platformról van szó, amely a Culture, illetve a Creative Europe programokban létrehozott kezdeményezéseket tartalmazza, és ez nagyon könnyen kezelhető, jól hozzáférhető portálot, nagyon sok projekttel meg lehet ismerkedni. Aztán a tagállamokkal is együttműködünk, hiszen megosztott kompetencia területről van szó, ahol a tagállamok felelőssége az örökség helyreállítása és megőrzése. Mi azt támogatjuk együttműködő jelleggel, és ezt az együttműködést is ösztönözte a jelentéstevő, illetve azt, hogy a jól bevált gyakorlatokat gyűjtsük össze. Ezt ebben az évben már elkészítettük, illetve elkezdtük, jövőben, a jövő, jövő évben pedig egy olyan kezdeményezés elindul, amelynek keretében a hiányosságokat tárjuk fel, és azokat a területeket, ahol a tagállamokkal folytatott együttműködés még javításra szorul strukturális alapok. Ez mindig vita kérdése, és az 5 milliós plafon is. Az 5 milliós plafon a rendelet állapította meg, és kisebb méretű infrastruktúrákról van szó. A strukturális alapokról szóló, illetve alapokkal foglalkozó munkacsoportban is volt ezzel kapcsolatban egy kérdésfelvetés. Szükséges volt ezt a felső határt megállapítani, és azt is megmagyaráztuk, hogy a rugalmasság itt eléggé kicsi, azért is, mert a kisméretű infrastruktúrák egy nagyobb méretű projekt részeként összefogva is kezelhetők lennének, de mindezeket tulajdonképpen a tagállamokra kell, hogy hagyjuk. Végül pedig a politikai ellenőrzés, hát a minőség ellenőrzés kérdése. A bizottság támogatja, hogy minél jobb minőségű felújítás folyjon, és ahogy már mondtam, a tagállamok feladata annak biztosítása, hogy megfelelő minőségű legyen a munka, a felújítási munka. A bizottság ezt ellenőrizni, monitorozni tudja, de a tagállamoké az első, elsődleges felelősség. Minden esetre ezzel kapcsolatban is nagyon mindent megteszünk majd, ami tőlünk telik. Több más pontot is megemlítettek, én igyekeztem mindenre válaszolni, de ha még esetleg van felmaradó kérdés, azt szívesen megválaszolom. Köszönöm. Megköszönöm a bizottságnak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes ez a jelentés, nagyon érdekelődtek a kollégák is. Mindenki tudja, hogy a módosítókat március 30-ig 12 óráig kell benyújtani és egy valamit hadd mondjak, én elnézést kérek mindenkitől. 25 percünk van, hogy az összes többi napirendi pontot tárgyaljuk, hát biztos, hogy nem lesz erre az időnk. Van egy fontos, ami a kulturális örökségről beszél, a, hogy a táj, illetve ennek a része legyen, illetve az együttműködés, legyenek nemzetközi hálózatok, amelyek a, a kulturális örökség védelmével foglalkoznak. Ez egy fontos felvetés, nagyon érdekes felvetés, fontos. És a kompetenciák témája is releváns itt, és ugye említettük, hogy az európai, a nagyobb európai stratégiába építsük be ezt. Hát én most itt abba hagyom, mert eh, egész egyszerűen ennyire rövid az időnk, és a többieknek is lehetőséget szeretnénk eh, biztosítani. Csak egy percet, elnök asszony, egy percet kérnék. Jó, rendben van, akkor egy percet parancsoljon. Köszönöm. Itt a kulturális javak visszajutatásáról van szó a szerzőkhöz. Ez azt is jelenti, hogy először fel kell fedezni, meg kell találni ezeket a kulturális javakat, vissza kell őket adni, és arról is szó van, hogy ezeket a műveket az adott fővárosnak kell visszaadni, egy adott régiónak vagy városnak, illetve önkormányzatnak. Azt gondolom, hogy az erőfeszítések, mint ahogy ezt a kolléga már említette, nagyra értékelendők, hiszen ez a kulturális tudatosságot erősíti. Köszönöm. Uno minuto. Egy perc. Csak egyetlen egy szó, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólásaikat, fáradozásaikat. A jelentéshez. Én is szeretnék módosítókat benyújtani a saját jelentésemhez. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ennyire rövidre fogta a köszöneteket. Rögtön térjünk rá a következő véleményre. Előadója Ernest Maragall, a téma a fiatal lányok helyzetének megerősítése az Európai Unióban az oktatás révén. A módosítók benyújtásának határideje megint március 30-a 12 óra, és ugyanebben ugyanilyen szabályok szerint haladunk az eszmecserével. Először Maragál kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, megpróbálom minél rövidebbre fogni a szót. Véleményről van szó, amely amelyet a Kulturális és Oktatási Szakbizottság egy nőjogi bizottsági jelentéshez ad. A nemek közötti egyenlőségről szól ez a jelentés az oktatáson belül, illetve a nők helyzetének általánosságban vett javításáról. Ezzel kapcsolatban vannak oktatási jellegű kérdések. Az általunk megért véleménynek nagyon rövidnek kell lenni, csak négy gondolatot tartalmaz. Az egyik egy olyan referencia, amely Iliana Rodriguez jelentéstevő jelentésében is benne van. Ez arról a nemek közötti sztereotíp gondolkodásról szól, amely gyakorlatilag még mindig jelen van az oktatási rendszerben. Tulajdonképpen mindenhol, de különösen a tanrendekben észrevehető ez a tendencia, vagy ez a jelenség. és ez ab, akkor is megjelenik, amikor a lányok jövőjéről kell dönteni, illetve arról, hogy milyen felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, ezt pedig meg kellene előzni, illetve ezzel harcolni kéne. Második, az, a nem formális, illetve az informális tanulás Európában nagyon fontos másodlagos jelentőségkel bír, kulturális területeken, társadalmi területeken, hagyományos, mindenféle területeken gyakorolt informális tanulásról van szó, amely igen nagy hatással van szintén a nőkre, és tulajdonképpen az egész életük alakulására. Természetesen tiszteletben kell tartani a kultúrákat, a hagyományokat, de biztosítani kell azt is, hogy a nőknek, a lányoknak egyenlő hozzáférésük legyen az oktatáshoz, és bízni kell abban, hogy képesek képesek keresztül vinni egy, egy ilyen oktatási folyamatot. És ebből a szempontból az etnikai, kulturális és más kérdéseket nem szabad diszkriminatív módon kezelni. A harmadik gondolat az a tanárok szerepét emeli ki, hiszen a tanároknak nagyon szerepe van abban, hogy a nők helyzetét megerősítse. Annak érdekében, hogy ezt a szerepüket gyakorolni tudják, nagyon jó képzésre van szükségük, hiszen ennek a garantálása tudja csak, tudja csak biztosítani, hogy a lányok helyzetének javítására irányuló politika valóban eredményes legyen. Végül pedig a tagállamok és az Európai Unió hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz is, hogy az élethosszig tartó tanulás a nőknek is lehetőséget adjon arra, hogy az életük egy későbbi szakaszában is részt vehessenek olyan oktatásban, képzésben, amiben esetleg egy korábbi szakaszban nem tudtak. Tulajdonképpen ez a vélemény tartalma. A Nőjogi Bizottsággal együttműködve biztosan nagyon pozitív, jó véleményt tudunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen Maragá kollégának. Ki a következő? Tessék. Doszi. Ahora, Baranderias. Prego. Baranderia kollégám, Márnyék előadó, tessék. Gracias, presidenta. La educación. Köszönöm, elnök asszony. Az oktatás képzés nagyon fontos eszköz, ezt elmondta a jelentéstevő, ezzel is erősíthetjük a nőket, szociális-gazdasági pozícióikat, illetve a társadalom mentalitását is meg tudjuk ezzel változtatni. A sztereotípus sztereotípiek, stb. léteznek, és ennek hatása van az európai munkaerőpiacra is. Európában több férfi eh, jelent, rendelkezik megfelelő képzettséggel, amelyet a munkaerőpiacban elfogadják, eh, a nők kevesebb fizetésért dolgoznak, alacsonyabban kvalifikált munkahelyeket kénytelenek betölteni, és így nehéz a nőket integrálni a munkaerőpiacon családi kötelezettségeik miatt, és, és ez erősíti gazdasági függőségeket. Ma lehetőség van a nőknek arra is, hogy jó munkahelyet találjanak, viszont nagyon fontos, hogy őket ne kényszerűsük arra, hogy karrierüket megszakítsák családi kötelezettségeik miatt. Éppen ezért nagyon fontos a rugalmas életpálya kialakítása a nők számára. Nagyon fontos a sztereotípiák elleni küzdelem, amelyek még mindig léteznek a társadalomban. Nagyon fontos egy olyan oktatásba befektetni, amely a nőket erősíti, a lányokat erősíti, nagyon fontos önbizalmukat erősíteni az esélyegyenlőséget előtérbe helyezni, a szexuális felvilágosítást, azért, hogy a sztereotípiákat leküzdjük. Az oktatás megváltoztathatja a világot, és a kihívás abban áll, hogy ezekből a szavakból valóság váljon a nők és a lányok számára Európában és a világon. Köszönöm. Köszönöm, kollega Berenderian. Köszönöm Berenderian kollégának, most pedig Svidrov kolléga következik. Ehm, panu eh, spravodai. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezeket az információkat. Szeretném hívni a figyelmet arra a tényre, hogy az oktatáshoz való hozzáférés Európában nem probléma. A fiatal lányok, a nők befejezik felsőfokú tanulmányaikat, és több nő fejezi be felsőfokú tanulmányok, mint férfi, 60%-a az egyetemi hallgatóknak lány. Tehát ami a lakosságot illeti, az nők arányát azok arányát, nők, a nők arányát, akik felsőfokú egyetemi eh, képzettséggel rendelkeznek, meghaladja a férfiakét. A különbség más szinten jelentkezik, azok, akik az iskolákat irányítják, a vállalkozásokat irányítják, itt eh, fordított a helyzet több eh, vezető férfi, mint nő. Ez, ez nem jelenti azt, hogy a felelősséggel járó pozícióknál érdekelnénk a lányokat és a nőket, viszont szakmai karrierjük, illetve során például gyermeket vállalnak, más kötelezettségeik is vannak, bizonyos időre felfüggeszti karrierjüket, és más típusú tevékenységeket látnak el. Tehát amikor a nők támogatására, a fiatal lányok támogatásáról beszélünk, akkor itt igenis továbbra is támogathatjuk oktatásokat, de azt gondolom, hogy ha, ha az munkerőpiacon a helyzetüket akarjuk javítani, akkor nagyon fontos, hogy jobban össze tudják egyeztetni munkájukat és családjukat. Más eszközök is elhangzottak, ezek nagyon is megfelelőek a cél érdekében. Ami pedig a sztereotípiákat illeti, a legtöbb Európai Uniós tagországban, az iskolákban az igazgatók például a nagy része például olyan nő, aki tanít is a általános iskolákban, középiskolában, és ők szintén kevesebb fizetést kapnak, ők az új generáció elsőleges nevelői. Tehát nem tudom, hogy nem értékelik-e eléggé a munkájukat, vagy arról van-e inkább szó, hogy nagy feladataik vannak, gyermekek nevelése, még akkor is, ha fizetésük rosszabb, és a férfiak nem kényszerülnek alacsony fizetését dolgozni. Befejezem mondandómat. To, to, to stay in uh, one minute, otherwise it's impossible. Muszáj lesz uh, egy perc alatt tartani a hozzászólásokat, mert különben nem leszünk készen minden napi rendi ponttal. Julie a szó. Köszönöm szépen. A Nőjogi Bizottságnak is tagja vagyok, és nőjogi, valamint gyermekjogi aktivista vagyok, ezért nagyon örülök neki, hogy az Európai Unió egy ilyen fontos témában jelentést ír. Köszönöm szépen Mágeli úrnak is az eddig végzett munkáját. A nemek közötti egyenlőtlenséget meg kell szüntetnünk, és egyéni, leven, le, egyéni szinten kell lehetőséget adni a nőknek arra, hogy részt vegyenek a társadalom működésében, meg kell akadályozni a társadalomban való kirekesztésüket, fejleszteni kell a férfiak, nők ugye, és kisfiúk és kislányok lehetőségeit is ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen az oktatás öntudatot fejleszt, de a fiúk egy kicsit öntudatosabbak szoktak lenni, és ezért ennek köszönhetően és más külső faktoroknak köszönhetően jobban, könnyebben előre jutnak az életben. A lányok egy kicsit szégyelősebbek náluk, ez nem annyira könnyű kérdés, és ezért nagyon sokszor emiatt is lemaradnak a társadalomban. Ezért a lányokat jobban kell támogatni, jobban kell biztatni. Tehát nem az a célunk, hogy a fiúk rosszabbul teljesítsenek, hanem az, hogy a lányok jobban teljesítsenek. Ezzel kapcsolatos aztán a nők, el, nők elleni erőszak elleni harc is, és úgy gondolom, hogy ezért a jelentés nagyon jó irányt kezd venni. Örülök neki, és különösen annak, hogy a sztereotípiák, amelyek a tantervekben meg, megjelennek, hogy ezek ellen szeretnénk harcolni, hiszen ez is fontos, és azon kívül az is, hogy a természettudományos területen minél több nőnek adjunk lehetőséget, hogy kipróbálják a tudásukat. Nagyon fontos a tanárok képzése, hiszen ők jó szerepmodelleként példát tudnak mutatni és meg tudják ellenőri, el, előzni a sztereotípiák és az általuk okozott erőszak kialakulását. Ezen kívül a demokratikus irányításban is szerepet kell adni a nőknek, illetve a lányoknak, és minden, minden tanulónak meg kell adni a lehetőséget a tanterven keresztül, hogy a saját demokratikus jogaikkal élhessenek, és hogy demokratikus környezetben tehessék ezt. Aztán az egészségügyi, illetve szexuális nevelés is nagyon fontos, fiúk és lányok körében egyaránt. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy mind a két nem képes legyen egymással egészséges kapcsolatot kialakítani, amely a kölcsönös tiszteleten alapul például, így, így is megelősít, megelőzhetjük a nők elleni erőszakot. E, elnök, elnézést kérek, de meg kell, szakítanak, meg kell szakítsalak, Julie, mert még mások is hozzá kell, hogy szóljanak, sajnos nem tudok mit tenni. Krasznedeszki a következő felszólaló az árnyék jelentéstevő helyett, szintén egy percre kap szót. Ja będę mówił w imieniu pani poseł Wiśniecki. Odczytam. Köszönöm. Mezvi Snyevska kolléga hozzászólását fogom most felolvasni. Ő is a Nőjogi és Egyen Egyenlőség Bizottság tagja. Tehát a nőknek, nőket és a férfiakat egyenlő polgári jogok illetik meg, a nemek nem társadalmi társadalmalkotta kategóriák, hanem természetalkotta kategóriák, de nagyon fontos, hogy ezzel óvatosan bánjuk, hiszen a kommunista idők óta nem volt ennyire nagy az ideológiai nyomás Lengyelországban ezzel kapcsolatban. A nemeknek szociális dimenziót tulajdonítanak, és ez egyszerűen rossz irányba viszi az emberek felfogását, és akadályokat emel a szülők és a gyermekek generációi közé, teljesen helytelen rossz szociális modelleket alakít ki. Tudjuk, hogy minél több nőnek kell részt venni a felsőoktatásban, hiszen a, ez jelető, lehetőséget ad a nőknek arra, hogy egész életen át tartó jó karriert alakítsanak ki, tehát a nem, nem lehet akadálya a karriernek és az előrejutásnak. Az oktatás, képzés a tudás átadásának eszköze, és ezzel meg tudjuk előzni a munkanélküliséget, és biztosítani tudjuk a megfelelő karriert a nők nem másodrangú állampolgárok. Szükségük van a támogatásunkra annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük az előrejutásokat az életben. A Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy ennyire lerövidítem a hozzászólási idejüket, de kénytelen vagyok, mert nem tudjuk elhagyni a termet 5 óra 25 percig, és még itt van két véleménye napi rendi pont, pontunk, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem adom meg a szót a többieknek, és a bizottságtól is kérem, illetve az előadótól is azt kérem, hogy rátérhetünk-e a következő témára, hogy nagyon röviden foglalja csak össze. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Hát az biztos, hogy majd még lesz időnk ezt megvitatni, remélem. Látszik, hogy osztjuk a bizonyos pontokon osztjuk a nézeteket, de azért a társadalom szerepéről nem mindig ugyanúgy vélekedünk, az oktatási rendszerről sem mindig ugyanúgy vélekedünk, hallottunk itt egy érdekes véleményt. Tehát azt hiszem, nagyon izgalmas munka lesz ez. A szabadságról beszélünk arról, hogy a saját életük fölötti hatalmat az emberek kezébe adjuk, és hogy gyakorlatilag nem csak Európára koncentrálunk, hanem az egész világra, nem csak a női, hanem a férfi sztereotípiákat is meg kell, hogy változtassuk. Nem csak a női sztereotípiákról van szó. Arról van szó, hogy megértsük, hogy valamennyien rendelkezünk bizonyos szabadsággal és bizonyos felelősséggel, mint állampolgárok. Az oktatáshoz való hozzáférést Európában megoldottuk, de ez azért nem változtat azon, hogy milyen nehézségek merülnek fel a mobilitás eredményeképpen Európában, hiszen így bonyolultabbá válik a kép. Női mintákra, példákra van szükség az általános iskolától a középiskoláig, hogyha azt szeretnénk, hogy ne csak a tanárok és orvosok soraiban találjunk nőket, hanem a kutatók között is tudósok között is. Nagyon jó összekapcsolni ezt a gondolatot azzal, hogy ugye a nők a ápolásban kiváló eredményeket érnek el, de hát a tudományban és más területeken is kiváló eredményeket tudnak elérni. És azt hiszem, hogy itt van a mi feladatunk erre fölhívni a figyelmet, és hogy mint a példákat állítsunk az állampolgárok elé. Hát nem tudom, hogy egy ilyen eszmecserében most be tudunk-e folyni, hát én egyébként részt vettem a Nőjogi Bizottság kezdeményezésében a témában. Nagyon örülök, hogy nekünk most itt a szakbizottságban ez a jelentésünk lehet, és azt hiszem, hogy kiváló kezekben van. A módosítókat akkor még egyszer mondom, hogy március 30-án 12 óráig lehet benyújtani, és rögtön rá is térek a következő véleményre. Kjucsuk kolléga véleménye a versenyképes uniós munkaerőpiac megteremtése a 21. századra, és itt is a készségek és a képesítésekről van szó. A foglalkoztatási szakbizottság a felelős, május 5-ig lehet benyújtani, elnézést, március 30-án 12-ig lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, mondja az árnyék előadó. Az Európai Unió munkaerőpiacát a 21. századra igazítani az egyik legfontosabb kihívás. Ennek a módja az, hogyha áthidaljuk a szakadékot a készségek és a képesítések között hogyha sikerül ezt a célt teljesíteni, akkor a fiatalok munkanélküliségi problémáját is meg tudjuk oldani, a gazdasági válságból kilábalhat Európa, és fenntartható és intelligens növekedés valósulhat meg. Én szeretnék a következő pontokra összpontosítani. A legkészségintenzívebb munkahelyek növekedése fog folytatódni 2020-ra, most már az Európai Unióban meg létrejövő munkahelyek nagy részén nagyon magas képesítésre lesz majd szükség. Tehát akinek nincs képesítése, vagy alacsony szintű képesítése van csak, az egyre nehezebben talál majd magának munkahelyet. Ez azt jelenti, hogy a készségek hiányát, illetve azt, hogy nem megfelelő készségek vannak a munkahelyekhez, meg kell, hogy oldjuk. A képzésnek, tehát a munkaerőpiac igényeinek kell megfelelni, ez elengedhetetlen be kell fektetni a digitális készségekbe, a nyelvi kompetenciákba, és erősíteni a tudatosságot, a személyi fejlesztést, fejlődést. Ezek a dolgok elengedhetetlenek akkor, hogyha a létrejövő új munkahelyeket be is szeretnénk tölteni. Elnök asszony fontos a formális és informális gyakorlat is, tehát az, hogy mondjuk a fiatalok a gyakorlatban kipróbálhatják magukat, nagyon sokat számít, az úgynevezett transzverzális készségeket meg tudják így szerezni. Én a mobilitásra is gondolok egyébként, ez nagy motivációt jelent a fiataloknak, és egyébként sokat számít, mert olyan készségekre tesznek szert, amelyet aztán a munkaadók nagyon értékelnek a képzési stratégiákat is igazítani kell a folyamatosan változó valósághoz. Végül pedig, de nem utolsó sorban, a jelentés kiemeli azt is, hogy a szakmai és egyetemi képesítéseket el kell ismerni, illetve a máshol eltöltött tanulmányi időszakokat is. Ez elengedhetetlen akkor, hogyha a mobilitást valóban meg akarjuk való, valósítani, és hogyha valóban versenyképes európai munkaerőpiacot kívánunk létrehozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Ketten kértek szót. Trüppel asszony árnyékelőadóként, és Julie Ward, aki Micigen kollégát helyettesíti, Mici kollégát, ha jól értem, parancsoljon. Um, köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Az elmúlt időszakban, illetve már előtte is, volt egy jelen, jelen, jelentésünk az életen át tartó tanulás kulcsfontosságú kompetenciáiról, és azt gondolom, hogy az új jelentésben tartanunk kéne mindazt, amit korábban követeltünk, hiszen világosak voltak a kulcsfontosságú kompetenciák, tehát nagyon fontos, hogy ne találjuk fel újból, úgymond a kereket. Köszönöm, Julie, csak nagyon röviden. Én kollégám nevében kértem szólt, Mici kolléga nevében, aki úgy érzi, hogy Kacsuk jelentése, Kacsuk kolléga jelentése nagyon értékes hozzájárulás jelent, és a képességekbe történő beruházást, illetve formális informális tanulást, illetve az Erasmus plus a munkavállalók mobilitását, illetve támogatom a jelentéstevő megközelítését, a jelenleg intézkedéseket, illetve a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemben, illetve a korai iskola elhagyást megelőzendően. A technológia, a munkahelyek teremtése nagyon fontos, új technológiákhoz kell mindenkinek többször is alkalmaznia aktív élete során. Európában nagyon magas a munkanélküliség ráta, a jelenlegi gazdasági helyzet az, ami magas munkatérkülésekhez, illetve alulfoglalkoztatottsághoz vezetett nagyon sok tagországban. A nem megfelelő képzettség illetve a képesség és a munkahelyek nem összeegyeztethetősége nem az alacsony képzettséget jelenti, és nem egyetlen megoldás rétezik. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiaci feltétekhez közelebb vigyük az oktatást, a képzést. Nagyon fontos, hogy a jövőbeni piaci tendenciákhoz igazodjunk, hiszen az után következő delegációk, generációk fizetik meg a mi hibáink kárát és az új munkahelyekhez új típusú készségekre van szükség. Nagyon fontos, hogy egy életre szóljanak ezek a készségek, holisztikus megközelítésre van szükség az, az oktatási rendszer modernizációját, illetően hiszen nincs összhangban a munkaerőpiac, illetve a munkaerőpiaci elvárások az oktatási képzési rendszerekkel. Igen, kitűnő javaslatokat tartalmaz a kolléga anyaga, elnök ezt közvetlenül el lehet juttatni a jelentés tevőnek ezeket az értékes javaslatokat. Tehát nagyon fontos, hogy a jelentéstevő most megkapja ezeket az értékes javaslatokat. Elnézést kérek a bizottságunktól, hiszen 10 perc múlva egy másik terembe kell távoznunk, hiszen 5 óra 30-kor találkozunk.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 nyugodtan elhalaszthatjuk a következő alkalomra, és akkor majd nyugodtan meg tudjuk vitatni. Akkor megkérdezem a bizottságot, hogy van-e mondani valója a most tárgyalt véleménytervezettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mária Krájer, Chiara Riondino vagyok. Én vagyok a készségekért és képesítésekért felelős egység vezetője. Nagyon rövid leszek. Annyit szeretünk volna csak elmondani, hogy üdvözöljük ezt a véleménytervezetet és az a véleményünk, hogy a benne szereplő felvetések lényegi felvetések, amelyek a témához kapcsolódnak. Nagy örömmel várjuk a további együttműködést a szakbizottsággal és a foglalkoztatási szakbizottsággal is. Köszönöm szépen! Elnök asszony, köszönöm szépen, megköszönöm a bizottságnak is, hogy ennyire röviden fogalmaztak, és hogy ennyire megértőek. Nagyon fontos lesz ez a jelentés hiszen a munka sorába kapcsolódik, akkor ezzel azt hiszem le is zárhatjuk. Két dolgot kell még bejelentenem. Az egyik az, hogy melyik terembe megyünk, a Jan épületben, a 2Q2 teremben. Itt fogunk együtt ülésezni az AFET bizottsággal, a külügyi bizottsággal, és akkor holnap kérek mindenkit, hogy 9 órára pontosan legyen itt, és hozza magával a szavazókártyáját. Aki nem volt itt most, annak mondja, hogy hozza magával a szavazókártyáját, mert rögtön a szavazással kezdünk. Most akkor tehát rögtön folytatjuk a munkát a 2Q2-es teremben, és megköszönöm az előadónak is, hogy el tudtuk halasztani az ő témáját.